ez a megszokott eljárás. Különböző szakbizottságok kérvényezték, hogy az intézmény közi tárgyalásokat elkezdhessék a 69C cikk alapján, C cikk egyes bekezdése alapján, ezt hétfőn jelentették be. Ezzel kapcsolatban senki nem kérte sem öm, a küszöböt elérő, a 10%-os küszöböt elérő öm, frakciók vagy pedig képviselők száma nem kérte a szavazást, ilyen módon elkezdhetik az intézményközi tárgyalásokat. Sulik képviselőm pedig szót kért, tessék, parancsoljon Sulik képviselőm. A tegnapi szavazás során, amikor az irányelvről a kihelyezett munkásokra vonatkozó irányelvről szavaztunk, nem volt világos. Ezért a, az 1.8.4.8-as pont alapján szeretném revidiáltatni a tegnapi kihelyezett munkavállalók irányelvére vonatkozó szavazást. Zavaró módon vezette az elnök a szavazást, 37-szer kellett korrigálni a, a különböző politikai frakciók között, ez példátlan korrekciószám annak ellenére, hogy igen, ellentmondásos a javaslat, és annak ellenére, hogy egy LPP-s e kollega figyelmeztetett közvetlenül a szavazást követően, nem módosította álláspontját, nem ismételt, nem szólította fel a képviselőket a szavazásra, úgyhogy ezért kérem. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretném kedves képviselőtársamat, hogy a Moran Sertjé Jungerius képviselők által jegyzett szavazás teljes átláthatóságban történt az házszabály 59-es szikkének tiszteletben tartásával, amely azt állapítja meg, hogy a szavazás során a megbízatásról egységes szavazást kell tartani, hagy pedig, ha csak a 10%-os, illetve az 5%-os küszöböt el nem érő mennyiségű frakció, vagy pedig képviselő nem kér mást a négyes bekezdés alapján. Az ENF frakció azt kérvényezte, hogy más módosításokról szavazzanak, erről szavazás történt, a kérvényt a háza elutasította, és ilyen módon az előzetes megállapodásról